Kedves kollégák, megköszönném, hogy a helyet foglalnának, hogy meg tudjuk kezdeni az ülésünket. Ezennel megnyitottnak tekintem a közlekedési szakbizottság alakuló ülését. Napi rendünk az elnök választással és az elnökség megválasztásával kezdődik. Emlékeztetek arra, hogy választunk egy elnököt, és utána az elnök vezérletével megválasztjuk a négy alelnököt. Bejelentem először is azoknak a pótagoknak a nevét, akik szavazhatnak ezen a választáson. A néppárt részéről Marinescu úr helyett Preda úr fog szavazni, Müzolié úr helyett Prust úr, illetve információt nem kaptunk Lukacsek képviselővel kapcsolatban. Vandalec urat Bradborn úr helyettesíti, Poreba urat Piesa úr, Piotrowski urat pedig Kirkhope úr fogja helyettesíteni. A GUE részéről Remenez Fidlerejo úr helyett Konyeka asszony fog szavazni, Katrogarosz úr helyett Demászi úr, és végül a szocialisták esetében pedig Szedalova asszony lesz a szavazó póttag. Megállapítom, hogy határozat képesek vagyunk nagy mértékben, hiszen rengeteg képviselő jelen van. Most, ped, most pedig emlékeztetnék arra, hogy a szakbizottságunk elnök jelöltje Deli asszony, Deli asszony a zöldek nevében kap szót, hogy bejelentse a jelölt nevét. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák, nagy örömmel a, jelenthetem be a frakcióm nevében azt, hogy kollégám Michael Kramer az elnök jelöntünk. Nagyon szorgalmas képviselőről van szó, aki szenvedélyesen érdeklődik a közlekedés témája iránt, ezért ma arra kérném mindannyiukat, hogy ismerjék el a munkáját, hiszen már tíz éve dolgozik ebben a szakbizottságban, és azt kérjük, hogy lehessen szakbizottságunk a közlekedés idegenforgalmi szakbizottság elnöke, ez az általunk jelölt kolléga. Kramer úr, elfogadja-e a jelölést? kérdezi az elnök. Igen, elfogadom. Ezzel tehát a feltételeknek megfeleltünk. Vannak-e más jelöltek szakbizottságunk elnöki posztjára? Nincsenek, akkor a szabályzatunk értelmében, hogyha nincs ellenvetés, akkor azt javaslom, hogy válasszuk meg az elnököt közfelkiáltással. Gratulálok hosszú és boldog elnökséget kívánok önnek, és már is átadom a helyemet. Ja, meine sehr geehrten Damen und Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Egy szokatlan szerepben kell most helyt állnom, és innen látom önöket mindannyiunkat a pódiumról. Köszönöm szépen a belém helyezett bizalmat, és örülök eh, annak, hogy az elmúlt időszakban kitűnő volt az együttműködésünk, és remélem, hogy ez folytatódni fog majd a jövőben is. Köszönöm szépen tehát még egyszer a hatalmas bizalmat, és most az első alelnök megválasztására fogunk sort keríteni, parancsoljon! Az ALDE frakciója nevében először is szeretnék Michel Kramernak gratulálni az elnöki választásához. Örülünk előre már az együttműködésnek, és első alelnökként Dominik Rikét kívánjuk javasolni, aki itt a szakbizottságunkban egy rendkívül tapasztalt tag, és az, újonna, az újra választott tagok számára már ismert a személye szeretnénk, hogyha őt választanák meg első alelnöknek. Tehát ő ismerős számunkra, itt ült a helyemen még pár perccel ezelőtt. Vannak-e esetleg alternatív jelölések? Úgy látom, hogy nincs, akkor Dominik Rikét közfelkiáltással választjuk meg. és megkérdezem persze Dominik Rikét, hogy egyetért a jelölésével. Köszönöm szépen, és egyben meg is kérem, hogy foglaljon itt mellettem helyet. Második alelnökünk megválasztására kerül sor. Van-e esetleg javaslat? Parancsoljon! Igen, van egy javaslatunk a néppárti frakció nevében. Dieter Lébrecht Koch kollégámat javaslom erre a posztra, ő is kiváló tagja a szakbizottságnak, már több évei dolgozik, én viszont újonc vagyok, úgyhogy majd a segítségére szorulok. Dieter Lébrecht Koch úrról van szó, a második alelnöki posztra itt a Transzakbizottságon. Köszönöm szépen, Fandekamp kolléga. Vannak-e esetleg további alternatív jelöltek? Akkor Dieter Lébret Kochot kérdezem meg, hogy elfogadja-e a jelölését. Igen, köszönöm. Akkor közfelkiáltással válasszuk őt meg. és Koch úr szeretném megkérni, hogy eh, ennek folyamányaként eh, a bizalom jeleként megválasztva foglaljon itt helyet körünkben. áttérünk a harmadik alelnök megválasztására. Robert Zile úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, szeretnék Mihály Dominik és Dieternek gratulálni, és az ECR nevében pedig Tomás Porébót szeretnénk harmadik elnöknek javasolni. És ő elfogadja a jelölést, most nincs itt, de írásban elfogadta a jelölését, és nagy örömmel vállalná a pozíciót. Megkérdezem az ő szemét illetően is, hogy vannak -e esetleg alternatív jelöltek. Úgy látom, hogy nincsen az egyetértését tehát kinyilvánította a jelölt, úgyhogy őt is közfelkiáltásra választhatjuk meg. Tomas Porebát ezzel megválasztottuk alelnökünknek, és áttérünk a negyedik alelnök megválasztására. Azt szerettem volna megkérdezni, hogy ott kik a jelöltek. Látuk. Yes, thank you, thank you, Chairman. Uh... Köszönöm, elnök úr. Gratulálok önnek és a többi frissen megválasztott alelnöknek. Újhelyi István úr a jelöltünk Magyarországról. István nem újonc ebben a témában, sőt szakértője ennek a területnek, kérném, hogy támogassák a jelöltségét, és új helyi urat szavazzák meg. Köszönöm szépen, megkérdezem, hogy vannak-e esetleg alternatív jelöltek? A kö with you. Thanks. Okay, thanks. Dann kann ich... Köszönöm szépen, akkor megkérdezem őt is, megválasztjuk-e közfelkiáltással? Ez megtörtént, kérem Újhelyi Istvánt is, hogy itt a körünkben a pódiumon foglaljon helyet. ja. okay. Ja. Ja, das ginge... Gyorsan végeztünk, és zökkenőmentesen a választásokkal. Remélem, hogy ez máskor is így lesz. Ugyan különbözőek az álláspontjaink, nagyon izgalmas lesz, hogy hogyan fog zajlani a munka a jövőben. A közlekedési szakbizottságban természetesen eh, az is feladat, hogy a közlekedés és a klímaváltozás szempontjait összeegyeztessük egymással. Nekünk kell megfogalmaznunk a 2020-ig terjedő időszak klímavédelmi szempontjait is. A széndiokszid kibocsátást 20%-kal eh, kívánjuk csökkenteni 2020-ig. Ez nagyon eh, ambiciózus eh, elképzelés, de ezt nagy többsége határoztuk itt el, és azt is tudjuk mindannyian, hogy a mobilitásnak a nagy mértékű átalakítása nélkül képtelenek lennénk a léghalatváltozást megállítani azt ö, az energiaszektorban 14%-kal, más területeken pedig átlagosan 28%-kal növekedett a széndiokszid kibocsátás, tehát hogy hogyan fogjuk tudni elérni a kitűzött célunkat, azt majd meg kell, hogy lássuk. Így gyakorlatilag kétszeresére, háromszorosára nőtt a közlekedési szektorban a kibocsátás, e, úgyhogy itt tennünk kell valamint. Az egyik feladatunk tehát az éghajlatvédelem, és e, másik vitathatatlan feladatunk, valamennyi tagállam és bizottság elfogadja ezt, a külső költségeknek az internalizálása. Ezen is e, dolgoznunk kell a jövőben, és aktualitásként pedig itt van a negyedik vasúti csomag, mi ezt már elfogadtuk, ezt a csomagot, hogy eznek mi lesz a további sorsa, azt már meglátjuk a július 22-i ülésen, ahol is Szimkalasz biztost fogjuk meghallgatni ebben az ügyben, illetőleg az olasz elnökség eh, képviselőit, az olasz közlekedési minisztert is, aki jelen lesz majd ott. Szeretném, hogyha valamennyien önök is jelen lennének majd az ülésen további szakbizottsági alakuló ülésekre is sor fog kerülni utánunk, úgyhogy most a mi ülésünket berekeztjük. Köszönöm az élénk részvételt, és köszönöm szépen a megbízható szavazási eredményt. Nagyon remélem, hogy mi mindannyian eleget fogunk tudni tenni a belénk helyezett bizalomnak. Köszönöm szépen, az ülést berekeztem. Köszönöm.